Dear colleagues. Kedves kollégák! Már is késésben vagyunk. Szerintem elkezdhetjük a szakbizottsági ülésünket. I'm not able to see the rapporteur. A jelentéstevőt nem látom. Il, uh, the first point in our agenda a napi rendünk első pontja bizonyos légszennyező anyagok nemzeti szintű kibocsátás csökkentése, mint ahogyan tudják, ez egy csomagnak a része, amelyet 2013. decemberében jelentett be az Európai Bizottság. az előző ciklusban indult meg ez a folyamat. Az első eszmecserére az MB szakbizottságban 2014. március 19-én került sor. Később a koordinátorok úgy döntöttek, hogy folytatják az írásos eljárást, amely az európai választásokat megelőzően lezárult, és a parlamenttől egy kiegészítő hatástanulmányt kértek arról, hogy ez a szabályozás milyen kihatással lehet. Az Európai Bizottság javaslatának megfelelő csomaggal kapcsolatosan is a hatástanulmány elkészült, megkaptuk azt, és Továbbra is várjuk a jelentéstevőt, mert azzal szeretném kezdeni, hogy neki adok szót, de még mindig nem látom a jelentéstevőt. I've seen uh, the rapporteur and uh, <laughs> sorry Julie. Most már látom a jelentéstevőt, megpillantottam őt, ne haragudj Julie. Most a bevezető után neki adom meg a szót, hogy kezdjük el a téma tárgyalását, és utána meghallgatjuk a kiegészítő hatás tanulmány szerzőjét. Julie, parancsolj! Nyisd meg kérlek a vitát. Thank you, Chairman. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Valójában nincs sok mondandóm a dolgok jelenlegi szakaszában, ugyanis a lényeg itt a következő. A hatástanulmányról kell beszélnünk, azt kell megvitatnunk. Remélem mindenki megkapta ezt a hatástanulmányt. Ez egy nagyon átfogó dokumentum. Szükségszerűen az, hiszen egy nagyon technikai dossziéról van szó. Mielőtt szakbizottságként közös álláspontot tudunk kidolgozni arról, hogy e javaslat kapcsán mi is a véleményünk. Nagyon fontos, hogy a képviselők elolvassák és megértsék az adatokat, az információkat. Az árnyék jelentéstevőkkel és a tagállamokkal, valamint a különböző egyéb szereplőkkel folytatott eszmecserém során világosá vált a számomra, hogy mindenek előtt a statisztikai adatok a tagállamok által összegyűjtött statisztikai adatok elfogadhatósága lesz a vitáspont. Ezért kulcsfontosságú az, hogy mindannyian megpróbáljuk megérteni, hogy miről is van itt szó. A kiegészítő hatástanulmány, hatásvizsgálat, amelyet a saját parlamenten belüli osztályunk készített el, e szakbizottság esetében talán a legátfogóbb hatásvizsgálat eddig. Ezért kértem azt konkrétan, hogy szerepeltessük a napirenden ezt a hatásvizsgálatot, azért, hogy ezt bemutassák nekünk a szerzők, hogy megkapjuk a szükséges információkat, és aztán ezt a hatásvizsgálatot használhassuk az eszmecserénk alapjául. Hogyha ön is egyetért, elnök úr, talán a legjobb az lenne, hogyha Mindjárt meghallgatjuk a hatásvizsgálatokat készítő osztály prezentációját, és utána majd biztos vagyok benne, hogy a kollégák is szeretnének hozzászólni. Köszönöm szépen. Mielőtt az előadást meghallgatnánk, öt helyi politikust szeretnék itt üdvözölni a körünkben, akik alsó százországból érkeztek hozzánk, és részt vesznek a mai ülésünkön. Szeretettel üdvözlöm őket. Meissner és Gróta kollégák meghívására érkeztek. Ők ugyanebből a régióból származnak, a Sosszászországból tehát. És köszönöm nekik, hogy eljöttek ma. Akkor most pedig Markus Amánnak adnám meg a szót, aki részt vett a kiegészítő hatásvizsgálat elkészítésében. Kérem őt, hogy mutassa be nekünk a vizsgálat eredményeit. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan ön is beszélt az Európai Parlament által kért hatásvizsgálatot elvégeztük, kiegészítő jelleggel is, és odafigyeltünk az Európai Uniós levegőminőség, illetve a klímapolitika, illetve energiapolitika kölcsönhatására. Ez, ez egy eléggé átfogó tanulmány, meg ö, át tudom majd küldeni mindenkinek. A mai napon azonban csak a legfontosabb gondolatokat szeretném összefoglalni. Ez a tanulmány a következő kontextusban helyezendő el erős interakciót tapasztaltunk a levegőszennyezés és a klímaváltozás, illetve a szüvegházhatású gázok között, hiszen mindegyiknek ugyanaz az alapja, ugyanabból származnak. Ennek aztán hatása van az energia felhasználásra, illetve a légszennyező anyagok, valamint az üvegházhatási gázok alkalmazására, használatára amennyiben az üvegházhatású gázokat csökkentjük, akkor azzal már eleve a légszennyezés is csökken. De itt igazából a különleges fókusza ennek a munk, mostani munkánknak az volt, hogy ez a mostani levegőminőségre vonatkozó javaslatot próbáltuk beépíteni a rendszerbe. Az energiahasználat volumene struktúrája igen fontos aspektusokat tartalmaz. Az egyik a költségvonzat, mind az ellenőrzés szempontjából, mind pedig a gazdaságilag optimális szint kialakításához szükséges jogszabályi háttér. hogyha keveset fektetünk be ebbe a rendszerbe, akkor kevés lesz eh, annak a hozadéka is, mert eh, optimális szintre kell ezt a változást emelnünk. Ahogyan ön is tudja, 2013-ban, tehát tavaly az Európai Bizottság egy javaslat talált elő, ez a úgynevezett NETS direktíva, és eh, ehhez kapcsolódik egy hatásvizsgálat az energiavédelem, energia megtakarításokra vonatkozó energia előrejelzés. Ez pedig még 2012-re vezethető vissza, amely az Európai Uniós energia és klímapolitikákra vonatkozó hatásvizsgálat volt. 2014-ben a bizottság egy új javaslattal állt elő, egy új energia és klímaváltozásra vonatkozó célkitűzés rendszerrel. És ezt egyébként a tanács is megerősítette végkövetkeztetéseiben az állam és kormányfők révén. Egy fontos kérdés felmerül azzal kapcsolatban, hogy az új célok a tiszta levegő csomaghoz hogyan kapcsolódnak. Elvégeztünk egy tanulmányt, még korábban a levegőminőséggel kapcsolatban, és most ugyanazt a modellt, ugyanazokat az adatbázisokat és ugyanazokat a módszereket alkalmaztuk, mint a korábbi ö, tanulmánynál, és azt próbáltuk megvizsgálni, hogy milyen hatásai lehetnek az új energia-klíma céloknak erre a rendszerre. Itt különböző forgatókönyvek léteznek. Az egyik az Európai Bizottság által nyilvánosságra hozott. Ez a GHG 40 per EE forgatókönyv nevet viseli. Ez 2030-ra vonatkozik mínusz 40%-os üvegházhatás gáz kibocsátás irányoz elő, 26,4%-os megújuló energiaforrás felhasználás, és majdnem 30%-os energiahatékonysági javulás 2030-ig. Tehát mi ezt a forgatókönyvet vettük alapul, és a korábbi ö, energia, energiára vonatkozó előrejelzéseket ezzel a forgatókönyvvel váltottuk fel, és megvizsgáltuk, hogy a célok ö, hogyan ö, befolyásolnák az Európai Unió klíma és energia céljait. Ami az energiafelhasználást illeti, az új forgatókönyv célkitűzései szerint egy 10%-os energiafelhasználási csökkenés mutatna a korábbi változathoz képest. Főként a földgázból származna az energiahatékonyság, valamint az épületek energiahatékonyságának növelése a szigetelés révén. Következő szlájdon azt láthatjuk, hogy milyen következményei vannak a költségeknek, és a jobb levegő minőségből milyen egészségügyi javulást tapasztalhatunk. Itt tudományos igényű, illetve gazdasági jellegű elemeket hasonlítottunk össze, Tehát megpróbáltuk a bal oldalon az egészségre gyakorolt hatást vizsgálni, és a jobb oldali szaggatott vonal pedig azt mutatja, hogy hogyan nézne ki a helyzet, hogyha semmi nem változna. Itt életéveket nyerünk, és azt is lehet látni, hogy hogyan növekednek a vonatkozó költségek a függőleges koordinátán. A bizottsági javaslatban, ahogyan azt láthatunk már a bizottsági javaslat először nagyon alacsony szintű emelkedést mutat, és aztán egy bizonyos ponton túl pedig elindul egy nagyon erős növekedés. A bizottsági javaslat, tehát a piros és a kék pedig az egészségre gyakorolt pozitív hatás, tehát azon a vonalon túl mutatkoznak a számottevő pozitív hatások. A legtöbb intézkedés révén hatalmas egészségjavulást tapasztalhatunk költségarányosan. 60 százalékos szintet állapítottunk meg. Azt mondtuk, hogy az intézkedések 60%-át vesszük alapjának, és ez lesz a fő célkitűzés. Nos, ebben a kontextusban azt látjuk, hogy van itt egy piros vonal, amely a költségeket mutatja a klíma és energia csomag hatásá beleszámolva. Itt alacsonyabb szintű költségekkel kell számolnunk, 3,5 milliárd euróval kevesebb lenne a költség az eredeti szenárióhoz képest. A költségek ö, látványosan 22%-kal javulnak a költséghatékonyság, hogyha a klíma és energia célokat megvalósítjuk, akkor ennek mellékhatásaként úgymond már ilyen nagy és számosítható egészségügyben kimutatható pozitív hatást tapasztalhatunk. Tehát ez lenne az új kiindulási pont a klíma és energia célok figyelembevételével. Azt is lehet látni, hogy a költségek növekednek, és hatékonyabban lehet csökkenteni a levegőszennyező anyagokat, mint a korábbi jogszabályi háttér tette volna lehetővé. Azt is lehet látni a függőleges vonalnál, egy úgynevezett ambíciós szintet állapítottunk meg. Itt sokkal alacsonyabb költségeket igénylő intézkedésekről van szó, ennek a vonalnak a költség, vagy ennek a pontnak a költségei alacsonyabbak, mint a jelenlegi jogszabályok megvalósítása mellett mutatkozó költségek. A következő szlájd talán ezt jobban elmagyarázza, hiszen itt alapadatokat láthatunk. E, itt azt láthatjuk, hogy a költségeket hogyan lehet összehasonlítani, a jobb oldal az eredeti javaslat volt, a bal oldalon pedig a klíma és energiacsomag látható. Ez 90.2 milliárdot jelentene költségekben, az új javaslat alapján pedig 86,6 milliárdról beszélünk. A bizottsági javaslatok alapján az eredeti célok 3,3 milliárdba kerülnének. Az új ö, célok mellett ez a költség, ez csak 1,4 milliárd lenne. Hogyha az összköltséget megvizsgáljuk, akkor 88 milliárdot hasonlíthatunk össze a 93,5 milliárddal. Itt azért 5,5 milliárd a különbség az új javaslat előnyére. Ezzel az új klíma és energia célkitűzés csomaggal láthatjuk azt is, hogy az egészségre gyakorolt hatások is sokkal pozitívabbak, és alacsonyabb költségek mellett lehet elérni ezt a plusz hatást, tehát kevesebbet kellene költeni az egészségügyre, akkor, hogyha a jelenlegi szinttel azt összehasonlítjuk. Milyen célokkal is jár ezeknek, milyen költségekkel jár ezeknek a céloknak a megvalósítása? Ezzel kapcsolatban a szakbizottság azt is kérte, hogy gazdasági elemzést végezzünk egy optimális szintről, mi az, ami racionális lehet gazdasági szempontból. Itt az ambíció szintekre gondolok. Nos, hát a gazdasági elvek alapján marginális költségek egyelőek kellenek legyenek a marginális előnyökkel, egy hozadékkal. Itt most megint azt láthatjuk, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz a régi és az új javaslat által generált költségek. A kék mező mutatja a bizonytalan szakaszt. A következő slide a bizottsági javaslatról szól. A 75%-os gap closure-re alapozva az optimális szint valahol 75 és 92 százalék között van, tehát a kék mező mutatja ezt a szintet. Tehát 75 és 92 százalék között. A bizottsági javaslat 67 százalékot javasol 2030-ra, ez az optimális szintnél kevesebb, és ez, amennyiben jól értelmeztem, abból a tárgyalás sorozatból jött ki, amelyben arról állapodtak meg a felek, hogy 5%-kal az optimális szint alatt kell megállapítani ezt az arányszámot 2025-re kivetítve, és plusz még 5 évet rászámolva a megvalósítás az implementációra. Következő szlájd, klíma és energia szenárió. Itt azt láthatjuk, hogy rózsaszín mező hogyan alakul a kék mezőhöz képest. Itt a 75 és 92 százalék közötti arányról van szó, illetve arról, hogy a klíma és energia szenárió az a 92, illetve 106 százalék közötti javaslathoz hoza, hogyan viszonyul. Megvizsgáltuk az előnyöket, van egy úgymond konzervatívabb hozzáállás, a 92%-os gap closure. Itt a korai halálozásra vonatkozó adatokat próbáltuk beépíteni ebbe a rendszerbe. Nézzük meg most a ennek a gondolatnak a legfontosabb jellemzőit. Mit jelent mindez, ez az ambíció szint? Ez azt jelenteni, hogy 140 ezer életévet lehetne megőrizni, ez 7%-os növekedést jelent, vagy pedig a korai haláleseteket lehetne visszaszorítani megfelelő módon, tehát jobban, mint a bizottság eredeti javaslatában. Ha megvizsgáljuk ennek a költségeit, akkor azt láthatjuk, hogy 91,3 milliárd viszonyulna a korábbi 93,5 milliárdhoz, ez mínusz 2,2 milliárd a számosított vagy összegben meghatározható egészségügyi pozitív hatások pedig 8 és 50 milliárd közötti összegre tehetők évente. Nézzük most a végkövetkeztetéseket. Láthatjuk azt, hogy a klíma és energia szenárió szempontjából a javaslat 5,5 milliárddal kevesebbe kerülne, mint a korábbi eredeti javaslat, és gazdasági szempontból az optimális allokáció az energia-klíma szenárió esetében 140 ezer életévet őrizne meg évente a teljes költsége légszennyezési szempontból 2,2 milliárddal alacsonyabb lenne évente, mint az eredeti javaslat, és ez összesen 8,5 illetve 50,8 milliárd közé tehető évente. 2020-ra nézve a bizottság nem tett még javaslatokat a kibocsátási plafonok tekintetében. Várjuk a Göteborgi protokoll mm, felülvizsgálatát ebből a szempontból. Itt ambiciózusabb célokat határozott meg, és az előnyök 40 milliárd és 300 milliárd közöttire tehetők évente. Ahogyan említettem, nagyon-nagyon sok számot olvashatnak a dokumentumban, itt most csak a legfontosabb gondolatokat fejtettem ki. Köszönöm szépen! Grazie. E adesso, dopo aver ascoltato... Köszönjük szépen, nagyon érdekes volt ez a hatásvizsgálat és ennek a bemutatása. Most meg is adom a szót az árnyék jelentéstevőknek a frakciók részéről. Először a néppártban Gardini asszony nekem adta ezt a megtisztelő feladatot, úgyhogy saját magamnak adom meg először a szót, és el is mondom a véleményemet. Köszönöm szépen Lamán úrnak a tanulmányt, mert részben világossá teszi azt, hogy hogyan is néznek ki a politikák közötti kölcsönhatások, Más, a másik oldalról pedig néhány értékeléshez hasznos kulcsot is ad. Vannak pozitív szinergiák. Ez azt jelenti, hogy az új javaslatok, a klímaenergia új javaslatok és a korábbi Európai Bizottsági javaslatok szinergiái mindenképpen kimutathatók, akár légminőségi szempontból, akár egészségmegőrzési szempontból. Vannak más szinergiák az egészségre vonatkozóan, és itt nem kis megtakarításról is beszélhetünk, hiszen 140 ezer életévről beszélt, ez 7%-kal felülmúlja a bizottság korábbi javaslatát, és a költségek szempontjából is azt láthattuk, hogy pozitívabb ez a mostani szenárió, összesen 8,5 milliárdra tehető úgymond ezeknek a politikáknak az egészségre gyakorolt pozitív hatása. Számunkra, a szakbizottság számára jó tudni ezeket az adatokat, akkor főként, amikor más politikákat próbálunk megítélni, ugyanis más politikák kapcsán világos az, hogy más politikákra is átgyűrizik majd ez a pozitív hatás. Ezen felül szeretném még azt is elmondani, hogy ezek a pozitív hatások legalábbis a mi frakciónkat mindenképpen arra ösztönzik, hogy támogassuk ezeket a javaslatokat, mert így a tanulmány kapcsán további megértési kulcsokat kaptunk a le, levegőminőségi csomagra vonatkozóan, amelyet nem sokára majd értékelnünk, illetve megszavaznunk kell. Most pedig Dánc úrnak adom meg a szót a szocialistáktól. Thank you very much. Um, Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretném megköszönni az elvégzett munkát a hatásvizsgálattal kapcsolatban. Ez megerősítette azt, hogy kölcsönös előnyök származnak abból, hogy a különböző szakpolitikákat összekapcsolunk, így lehet csökkenteni a költségeket, és az egészségre nézve számos előny származik ebből, ami hát egy fantasztikus dolog elmondhatjuk, hogyha egyik területen tett intézkedés egy másik területre pozitív hatást gyakorol, ez jó dolog. De vannak olyan területek, amelyeket tovább meg kell vizsgálni, és nyilvánvalóan dolgoznunk kell a, együtt a DG vállalkozási főigazgatósággal, hogy kidolgozzuk új normákat, például a dízelautók számára, és biztosítani kell, hogy ez a folyamat együtt a többivel további plusz előnyöket, jó eredményeket hozzon. Ambiciózus célokat kell kitűzni, ezt ő nagyon jól bemutatta, és nem szabad, hogy eközben a költségek növekezzenek, növekedjenek. Én nagyon biztatónak tartom ezt, és a vállalkozási főigazgatósággal együtt fogunk dolgozni, hogy kidolgozzuk majd az új normákat, szabványokat a dízelautók számára. Köszönöm szépen. Most pedig Fária úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Szeretném én is eh, megköszönni a prezentációt. A bizottság javaslatával kapcsolatos hatásvizsgálatról eh, szólt ez. A következő kérdésem lenne. A mezőgazdaság is hozzájárult eh, nagyon régóta már a metán kibocsátással a levegőszennyezéshez. Amen úr, amikor a hatásvizsgálatot végezték, találkozott-e bármilyen számmal arról, hogy mennyibe kerül majd az agráriumnak az, hogy a 2030-ra kitűzött célokat elérje? És van-e információja arról, hogy a mezőgazdasági ágazat meg fogja tenni, vagy eleget tesz a kötelezettségeinek? Köszönöm szépen, és most Konecsna asszony következik. Köszönöm. Én is szeretném mindenek előtt megköszönni a nagyon részletes tanulmányt. Ez felvázolhatja számunkra az előrevezető utat. Nagyon komolyan kell foglalkoznunk ezzel a tanulmányal, ezzel a foglaltakkal. Mégpedig azért, mert néhány irányelv egymással átfedésben van, szinergiahatásokat szeretnénk persze érvényesíteni, de lehet, hogy ennek az ellenkezője történik, és a negatív hatások erősítik fel egymást. Ezért nagyon fontos, hogy a hatásokat ismerjük, tisztában legyünk ezekkel, csak így tudjuk folytatni a munkánkat. Örömmel látom, hogy a tanács éghajlat céljai nagyon pozitívak, különösen a levegőtisztaságvédelem területén. Továbbra is ambiciózus csökkentési célok irányába kell mozdítanunk a, a tanácsot. Üdvözöljük azokat az erőfeszítéseket, amelyeknek az a célja, hogy na, konkrét lépések történjenek, mint például maximum értékeket határol, határozzanak meg a szilárd részecskék számára. Másrészt, ha a már a metánról említést tett az előttem szóló kollega, hát ez valószínűleg nem tartozik a prioritások közé, ez a mezőgazdaság számára fontos lehet, de a többi intézkedéssel együtt nézve, ezt nem kellene úgy tekintenünk, hogy ez különösen fontos és különösen nagy figyelmet kellene erre fordítani, vagy, vagy speciális megoldásra lenne szükség. Azt hiszem, hogy az ammónia kibocsátások csökkentése is nagyon fontos, ez jól látszott a diagramokon is, de mi itt részletesen szeretnénk tanulmányozni ezeket a kérdéseket. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy mi a végső célunk, az, hogy ne legyenek átfedések a különböző jogszabályok között, és megfelelő érté szabjuk meg. Eckhart úr, köszönöm. Mindenkelet köszönöm Markus Amánnak a munkát, és a nagyon világos prezentációt. Tudjuk, hogy a költségvetés és az idő sem korlátlan, ami rendelkezésre áll. Még a szabadságát is arra áldozta, hogy elkészüljön ez a tanulmány, ez nagyra értékeljük a, a munkáját. Ez világosan mutatja azt, hogy kapcsolódik egymáshoz egyrészt a klíma és az energia, másrészt pedig a levegő tisztaságvédelmi politika. Ez a tanulmány ezt a kapcsolatot nagyon jól eh, világossá teszi, és hogy ez a két eh, szakpolitikai terület kölcsönösen megtermékenyítheti egymást. Az egyszerű kérdés talán az, hogy a tanácsi munkacsoportban is megtartaná ezt az előadást. Szerintem ez nagyon hasznos lenne. Ugyanis tudjuk, hogy a tanácsban már hozzá, ahhoz szoktak hozzá, hogy csak a végrehajtás költségeit vizsgálják, és megfeledkeznek az egészségre gyakorolt pozitív hatásokról. Tehát a tanács rendszerint megreked a költségeknél. Ezért nagyon hasznos lenne, hogyha ön a tanácsban is rávilágítana először az előnyökre, az egészségvédelem kapcsán, és utána a klíma, a energia politikai kérdésekkel foglalkoznak, ami, ami mögé odaálltak a tagállamok, persze eltérő módon és eltérő lelkesedéssel, de hát ez már egy más tárgya lenne. Tehát a tanácsban eh, a figyelmet eh, sokkal inkább eh, az előnyökre kellene fordítani, és nem a költségekre. A tanulmánya arra is világosan rávilágított, és ezért nagyon hálás vagyok, Hogyha megnézzük ezt a gap closure-t, azaz a technikailag maximálisan lehetséges és az alap szenáriók közötti különbség, ugye ez már 60-70 százalék a tanulmány szerint, ezt már lehet bírálni, mert ez egy nagyon konzervatív becslés. Ha megnézzük a szokásos baseline-t, akkor az optimális ilyen gap closure 76-80 százalékán, és már az is egy konzervatív becslés volt. Hogyha most még e, az előnyöket is figyelembe vesszük, akkor még nevetségesebbnek tűnik az, amit a bizottság javasol, és ezt világosá kell tenni a másik intézmény a tanács számára is. Itt mindenki e, tény alapú szakpolitikáról beszél, tehát a tényekből induljunk ki. És ez a tanulmány ezt, ezt világosan e, kimutatja a tényeket, akkor miről vitatkozunk, miről beszélünk. Ez már szinte nevetséges, de persze ez, ez, ez a másik intézményeknek szól, nem, nem önnek remek, úgyhogy önnek nem is kell ezt kommentálni, tudom, hogy ez, ez politika, ön pedig tudós, úgyhogy nem várunk el öntől nagyon helyesen semmilyen politikai nyilatkozatot. Eltekintve attól, hogy hogy milyen e, tervezi azt, hogy megtartja ugyanezt az előző prezentációt a tanácsban is, e, ezt, ezt, ezt a kérdést fenntartom azt hiszem, hogy szükségünk lenne országunkénti lebontásonként is adatokra. Azt tudjuk, hogy az ön modelljében az országonkénti csökkentési, csökkentések költsége az benne van. Érdekes lenne megtudni, hogy ezeket az adatokat is megosztaná velünk. Egy másik kérdés, országonkénti lebontásban az egészségre gyakorolt pozitív hatás. Talán további elemzések lenne szükség, nem feltétlenül csak ön végezhetné el, de mondjuk Mike Hollandel együttműködve esetleg együtt. Van-e lehetség, lehetőség tehát arra, hogy az egészségre gyakorolt hatásokról is konkrét országonkénti lebontásba kapjunk adatokat? És azután a 2020-ra vonatkozó adatok rendelkezésre állnak-e? Ön 25-ről és 2025-ről 30-ról beszélt, de érdekes lenne a 2020-as adatokat is megismerni. Köszönöm. Pietricsini kolléga következik. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a nagyon világos bemutatót. A hatásvizsgálatot meg fogjuk mi is fontolni. Lenne egy javaslatunk, vagy egy kérdésünk. Az irányelvjavaslat a különböző üvegházhatású gázok, metán, por, illetve ammónia kibocsátással ö, foglalkoznak, de van itt még a hidrogén szulfát is, amely a ciárnal ö, hasonló man, mérgező gáz, és itt 0,001 a határérték. De mi, egy millióra esően több mint 3 százalékos a ezeknek a gázoknak a jelenléte a kőolajfinomítók közelében. A hidrogén szulfát esetében meg kellene vizsgálni azt, hogy a kőolajfinomítók közelében lakó lakosság esetében hogyan néz ki az egészségre gyakorolt hatás. Tehát mi szeretnénk, hogyha a bizottsági javaslatban szereplő szennyezőanyagokon kívül még a hidrogén szulfátot is bevennénk. Florence. Karen Florence kollega következik. Nagyon sok kérdés hangzott már el. Engem az érdekelne, hogy a bizottság reagálta az ön tanulmányára, hogy most emiatt megváltoztatja majd a stratégiáját a bizottság. A költségekkel kapcsolatban hát én kicsit jobban aggódnék. Ugye általában költségsemleges elemzési eredményekből indulunk ki, de itt igazából a költségek nem tükröződnek. Itt a szennyezés okozójának kell a költségeket viselni, és ez a gazdaság számára persze rentábilis, de hogyha a vállalkozót nézzük, vagy a gazdákat, akkor itt már nagyon látom gyülekezni a sötét felhőket remélem, hogy nem fognak engem lefejezni, hogyha holnap megyek a választom körzetembe, mert a választokra is lennek, lesznek hatásai ezeknek a célkitűzéseknek. Köszönöm, Matthias Gold. Bas Eichhorn tulajdonképpen már elmondta, amit én is akartam mondani. Hogyha megnézzük hogy a 2030-asra vonatkozó célokról hogyan tárgyalt az Európai Tanács, nos hát valószínűleg még nem hozzáférhetők ezek az adatok, de jó lenne, hogyha a tanács is megvitatná a tanulmány következtetéseit az egészségre gyakorolt előnyöket összekapcsolni a klímavédelemmel, hát ezt ilyen választási programokban nehéz lenne e, ezzel előállni, hogyha a klímavédelmi intézkedések miatt megszűnnek munkahelyek, ez a két és 2,2 millió élet évet lehetne megmenteni, és 4,4 hónappal nőne a születéskor várató élettart, amit Európában. Hát ez azért kevés embert lelkesít el, ha ilyen adatokkal szembesítjük a választókat. A kérdés az, hogy ambiciózusabb célokkal számolt-e, vagy csak azzal számolt, ami a e, tárgyalási asztalon ön előtt volt, vagy esetleg kitérhetne arra is, hogy figyelembe vette ambiciózusabb célokat is, és akkor ott hogyan alakultak volna az előnyök. De nagyon köszönöm, nagyon jó ez a tanulmány, ezzel tudunk dolgozni tovább és a két másik intézmény számára is ezt nyilván hozzáférhetővé kell tenni. Nagyon jó munkát végzett. Köszönöm. Még mielőtt megadnám a szót Amanda úrnak a válaszokra, azt szeretném kérni, hogy a bizottság, aki elméletileg itt van, Ferháje doktor, itt van-e? Tehát a bizottságnak van-e esetleg megjegyzése a tanulmányhoz? miután úgy gondolom, hogy a bizottság számára is ez fontos lehet. Prego. Thank you, Mr. Chairman. Uh, important... Köszönöm, elnök úr, valóban nagyon fontos ez a tanulmány. A bizottság nevében én is szeretném megköszönni mindenek előtt önöknek és a tanulmány készítőinek, hogy újabb tényeket tártak fel. Ez a szakpolitika nagyon komplex, de a bizottság javaslata szerint is szükség van tény alapú szakpolitika kialakítására. Itt azért vagyok itt önökkel együtt, hogy figyeljek és tanuljak hogyha felidézem ugyanis nagyon nehéz elveszni a számok között, és ezért a, a raportőr nagyon helyesen mutatott rá arra, hogy érdemes lenne még elmélyedni az adatokma, és ezek alapján folytatni a tárgyalásokat. Tehát felidézve azt, hogy milyen is volt a bizottság eredeti javaslata. A NEC javaslatot dolgoztuk ki, ahogy ezt a zsargonban emlegetni szoktuk, és ennek a végső eredménye az lenne, hogy a levegőszennyezés miatti korai hat, halálokat ez évente 400 ezer jelenleg, ezt akarjuk lecsökkenteni körülbelül 200 ezerre. Tehát a prezentációból azt az üzenetet visszük magunkkal, hogy vagy ugyanabból a pénzből többet is tehetnénk, vagy pedig kevesebb eredményt érünk el kevesebb pénzből. Mindenképpen ezek a, az eredmények majd meg, a megérdemelt figyelmet meg fogják kapni a tárgyalások során. Még egyszer köszönöm a parlamentnek, hogy ezt az inform, ezzel az információval gazdagítja majd a vitákat. Köszönöm szépen. Ramman doktor következik akinek most visszaadom a szót, válaszoljon a feltett kérdésekre. Thank you, Mr. Chair. Uh... Köszönöm, elnök úr. Röviden próbálok a kérdésekre válaszolni. Volt egy kérdés a metánra vonatkozóan a eh, mezőgazdaságban a mm, milyen költséggel jár majd a metán csökkentés. Ugye a metán üvegházhatású gáz a klíma és energia csomagban szerepel, ezért a kérdés az, hogy a kereskedelmi rendszerbe is szerepel-e, és kérdés az, hogy a széndiokszid ár majd hogy fog kinézni a javaslat szerint. A Eh, levegőtisztaságvédelmi javaslat szerint a metán szintén szennyező részecske, ez prekurzora az, az ózon eh, depelíciónak, tehát az, az onorétek csökkenésének. A metán eh, a, az ózon szintek szempontjából meghatározó. Tehát kettős szerepe van az éghajlatváltozás és a levegőtisztaság szempontjából is fontos a metán. Olyan intézkedéseket tervezünk a metánnal kapcsolatban, amelyeket nulla költséggel lehet megvalósítani ugyanis a beruházások költségét majd fedezni lehet a későbbi haszonból, például a biogáz létesítmény esetében ugye szükség van beruházásra, de utána kiváltatjuk a biogázzal a földgázt, és így megtérül a beruházás. Itt a levegőtisztaságvédelem szempontjából azt javasoljuk, hogy nulla költségű intézkedések szülessenek a metánnal kapcsolatban. Ez a válaszom arra a kérdésre, hogy a e, hogy a metán csökkentésnek milyen költsége lesz, nulla, tehát nem lesz ennek költsége a bizottság javaslat szerint e, az agrárium számára. Egy másik kérdés e, arra vonatkozott, hogy van-e országonkénti levontás, van vannak-e adataink az egészségre gyakorolt pozitív hatásokról. Igen, vannak ilyen adatok, az interneten is hozzáférhetők. Minden információ hozzáférhető az, az interneten, ott az összes részletet megnézhetik a honlapunkon. 2020-ra vonatkozó adataink is vannak, bár még nem volt időnk arra, hogy ezt tagállami szakértőkkel megvitassuk, kiértékeljük a részletes 2020-ra vonatkozó adatok minősége, tehát nem annyira jó, mint a 2025 es és 30-as adatoké. A makrogazdasági hatásokat elemeztük, nagyon széles körben, hogy az Európai Bizottság hatásvizsgálata is vizsgálja a nemzetgazdasági hatásokat, a teher hogyan oszlik meg a különböző ágazatok között, ezt is vizsgáltuk. És kiderült, ezt talán elmagyarázhatom, hogy gazdaságilag optimális forgatókönyv szerint ez a 75%-os gap closure, itt láttuk, hogy ez az a mezőgazdaságra aránytalan nagy terhet róna, és ezért csökkentettük a 75-ről 67 százalékra ezt a célkitűzést, hogy ennyivel záródjon ez a, ez a szakadék, a különbség. Hogyha megnézzük a pluszköltséget, tehát hogy jelenleg már az ipar mit fizet a jelenlegi jogszabályok miatt, akkor a mezőgazdaság még nagyon keveset fizet ehhez képest. Elsősorban a közlekedési ágazat, az erőművek fizetik jelenleg a számlát, Úgyhogy a levegőtisztaság védelmi költségek megoszlása tekintetében jelenleg az ipar viszi a terhek túlnyomó részét, a nagyipar, a kisipar, illetve elsőben az erőművek és a közlekedési ágazat, és a mezőgazdaságra nagyon kevés teher járul. Hát a jövőben egy kicsit ez kiegyenlítés irányba fog menni, tehát egy kicsit a mezőgazdaság részesedése a terek viselésében nőni fog, de az egész torta nem lesz nagyobb, tehát az összteher nem lesz nagyobb. Volt még egy kérdés hogy elemeztünk-e ambiciózusabb célokat is. Erre válaszom igen. Igen, tulajdonképpen 0-től 100 százalékig elemeztünk minden lehetséges szenáriót a gap closure-re vonatkozóan. A bizottság azután elég hamar levette a legambiciózusabb célt az asztalról, és hát az annál kötöttünk ki, amit most látnak, ami most szerepel a javaslatunkban. Köszönöm szépen. Most még lezárhatjuk a vitát, és visszaadjuk a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm az eszmecserét mindenkinek. Csak néhány dolgot szeretnék elmondani jelentéstevőként. Talán egy kicsit több időt szántam arra, hogy megvizsgáljam a hatástanulmányt. Nem szabad szem elől tévesztenünk azt, hogy itt egy gazdasági modellt próbálunk felépíteni. A hatásvizsgálat talán valóban azt vázolja fel, hogy a bizottsági javaslathoz képest egy kicsit más irányba kellene haladnunk, és az is világosá vált, hogy a változók nem abszolút értékűek. Amikor gazdasági modellről beszélünk, akkor mindig a gazdasági növekedést kell megbecsülni 2030-ig például, vannak más változók is, például a széndiokszid kibocsátás költsége, és így tovább. És egy nagyon fontos kérdés, és egy nagyon fontos dolog, amire itt talán fény derült, az az, hogy Ugye itt különböző szennyező anyagokról van szó, gondoljunk a metára, az ammóniára, ezek összefüggnek a mezőgazdasági termeléssel is. Ezek tehát nem egyenlő súlyjal esnek ladba, amikor az üvegházhatású gázokra vonatkozó politikáról van szó. Természetesen az egész keretet kell szem előtt tartanunk, és azt, hogy milyen ambiciózusak akarunk lenni, de ezen belül vannak különböző szakpolitikai területek, amelyeket itt most nem tudunk megvitatni, nem tudjuk megváltoztatni őket, mégis őket is figyelembe kell venni. Meg kell néznünk, hogy az egyes külön szennyező anyagok hogyan viszonyulnak az egyes szakpolitikai területekhez, és ezt a viszonyrendszert kell szem előtt tartanunk az egész modell elkészítésekor. Ezt nagyon fontosnak tartottam hangsúlyozni, hiszen mi itt nem beszélhetünk arról, hogy megkérdőjelezzük, vagy vitatjuk ezt a modellt, de biztosítanunk kell azt, hogy egy jó alapból induljunk ki, és ez a hatásvizsgálat egy jó alap, jó, egy, meg felvázol egy irányt. Természetesen alapjáraton az ember ambiciózusabb célokat határozna meg, de persze mindig a költségeket is figyelembe kell venni, és úgy gondolom sokkal tüzetesebben kell megvizsgálnunk ezt a kérdést, mint ahogy eddig tettük. Lényegében azt szerettem volna csak mondani, hogy a bizottsággal még meg fogom beszélni azt, hogy nekik mi az álláspontjuk a hatásvizsgálathoz. Érthető módon nem nagyon bocsátkoztak részletekbe ma délelőtt, de beszélnünk kell ezekről a részletekről, és arról, hogy milyen irányba indulhatunk el. azt is figyelembe kell vennünk, hogy a gazdaságon belül nagyon különböző területen érvényesülhetnek a költségek és az előnyök, amelyek egy modellből származnak, és 2030-ig még rengeteg időnk van, addig a szabályozási keret is sokat változhat még. A szakbizottsági tagoknak és főként az árnyék jelentéstevőknek az üzenetem mindenek előtt az lenne, hogy még sokat endünk, még tüzetesebben meg kell vizsgálnunk az eredményeket. Hosszú még az út odáig, hogy egy mindannyiunk számára támogatható álláspont alakuljon ki, de természetesen még felveszem a kapcsolatot a hatásvizsgálatokkal foglalkozó osztályjal is, hogy még részletesebben megtárgyalhassuk az eredményeket, és utána majd megnézzük, mennyire ambiciózus célokat tudunk meghatározni, és hogy hogyan jutunk el odáig. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a végkövetkeztetéseket, és ezzel ezt a napirendi pontot lezártnak tekinthetjük, és következhet a következő napirendi pontunk. Ahogyan minden bizonyal emlékeznek rá, megcseréltük a 18-as és 19-es napirendi pontokat, úgyhogy most a halászati tilalom eresztőhálókkal téma következik. Örök is tudják, hogy ennek nagyon negatív hatásai lehetnek a halálományra. Ezzel kapcsolatban meg is adom a szót a vélemény előkészítőjének, hogy mutassa be a véleményt. Kérhetem, hogy azok, akik kimennek, csendben tegyék ezt. Mert a bizottság még folytatja a munkáját. Fronte képviselő. Az eresztőhálók olyan eszközök, amelyekről már sokat beszéltünk. Ezek olyan hálók, amelyek több száz méteres hosszúsághoz is elérhetnek. Jelenleg ezeket az európai vizekben tiltják két és fél kilométer fölött. Tehát két és fél kilométer alatt viszont léteznek ilyen eresztőhálók és ezek gyakran 30-40 méter magasak is. Tehát tulajdonképpen, mintha falakat, nagyon magas és nagyon hosszú falakat építenénk halászati célból, és ennek hatalmas a negatív hatása a környezetre. A hálók szemszélessége nagyon negatív hatással van a vándorlóhalakra, vagy bizonyos védett halakra gondolhatunk, akár cápafajokra, akár delfinhajokra, vagy falo, fajokra, vagy karthalra. Egy nagyon különleges kontextusról beszélünk, ugyanis a bizottság a saját javaslatának összefoglalójában azt állítja, hogy igen nehéz jogalkotási helyzetben vagyunk. A bizottság rámutat arra is, hogy nagyon könnyen meg lehet kerülni a jelenlegi jogszabályokat, és rámutat arra is, hogy a hallászok ezeknek a, az eszközöknek a, az alkalmazásával tiltott halászati tevékenységet is végeztek. És gyakorlatilag most is használják ezeket a hálókat. Volt egyébként az Európai Bíróságnak is két ítélete Franciaország, illetve Olaszország ellen ebben a témában. Nos, egy igen bonyolult jogi háttérben, valamint egy olyan halászati helyzetről beszélve, amelynek igen kemény hatása van védett fajokra, ezért a bizottság egy olyan javaslattal élt elő, amelyet sokan provokatívnak ítéltek. Ebben a provokatívnak mondott javaslatban majd, hogy nem brutális dolgokat olvashatunk. Tehát tulajdonképpen az egész Európai Unióban betiltanánk az összes eresztőháló alkalmazását. Csak négy cikkből áll ez a javaslat. A hármas cikk a legfontosabb, amely azt mondja ki, hogy tilos az uniós vizekben bármilyen fajta eresztő háló alkalmazása, és ezeknek a halászhajókon való tárolása is. Nos, az Európai Bizottság mire idáig elérkezett, addigra már volt egy rendelkezésére állt egy hatásvizsgálat, és itt a következőket alkalmazta, fontolta meg, vagy fenntartjuk a jelenlegi státuszkót, vagy pedig a legkeményebb hatás lenne az, amikor teljesen betiltjuk. Volt a kettő között különböző alternatívák lehetősége is. A szelektív tilalom lett volna az ilyen, tehát nem mindenféle eresztőhálót tiltanánk be, hanem azokat az eresztőhálókat, amelyeknek a legnegatívabb a hatása a halászatra, és csak ezeket a fajta eresztőhálókat tiltaná be. A probléma az az, hogy még a hatásvizsgálatban is a hármas opció, amely minden bizonyal jobban tetszett volna, még akár a bizottságnak magának is, de az biztos, hogy a parlamenti szakbizottságoknak, főként a halászati szakbizottságnak jobban tetszett volna. Tehát ebben a hatásvizsgálatban a bizottság is kimondja, hogy a hármas ö, opció, a szelektív tilalom kapcsán azt mondják ki, hogy jelenleg nem tudják kimutatni, hogy melyek azok a mm, tevékenységek, amelyek a legnegatívabb hatással vannak a környezetre, tengeri környezetre, tehát hogy ez egy jó lehetőség lenne ez a szelektív tilalom, de egész egyszerűen nem rendelkezünk kellő háttértudással ahhoz, hogy ezt a lehetőséget valósítsuk meg, és ezért inkább a teljes tilalom mellett teszi le a voksot. Itt további tanulmányokra elvégzésére lenne szükség. és így végül az eresztőhálók teljes betiltása mellett teszi le a voksot az Európai Par, ö, Bizottság. Nos, ez a, ez a teljes tilalom nagyon erős ö, reakciókat ö, váltott ki. Azt kell, hogy mondjam, hogy mindenhol, nem csak az érintett felek részéről, hanem a politikai frakciók részéről is, amelyekben most éppen folynak a viták. Három gondolat miatt nem tartjuk ezt jónak. Egyrészt azért, mert az új halászati politika regionalizációját nem veszi figyelembe ez a javaslat, márpedig a halászati politika regionális jellege azt mondja ki, hogy a helyi ö, helyzeteket figyelembe véve kell megalkotni ö, regionális szinten a halászati politikát. Ráadásul ö, így nagyon keményen érintenénk kis halászati, haló, halász közösségek, közösségeket, akik alkalmazzák ezeket az eresztőhálókat ugyan, de valószínűleg nem károsítják nagy mértékben a környezetet. És hogy ráadásul a szelektív tilalom elvét miért nem valósítja meg ez a harmadik ellenérv. Én a véleményemben azt javaslom, hogy a bizottsági definíciót alkalmazzuk, és terjesszük ki a hatáskört, de ez egy kicsit talán technikai része a jelentésemnek, a véleményemnek. Nos, a vélemény megfogalmazásához, miután a bizottsági javaslat nagyon kemény, nagyon rövid, és teljesen világosan is fogalmaz, ugye teljes tilalmat eszközöl, de ugyanakkor az érintett felek, a szakma, a halászati szakbizottságban ülő kollégák és mások is negatív van értékelték ezt a teljes tilalmat, és ráadásul a politikai spektrum minden oldaláról érkeztek ilyen kritikák, tehát én egy alternatívát fogalmazok meg a teljes tilalommal szemben a saját véleményemben. Abból indulok ki, hogy hagyjuk a döntés jogát a tagállamokra. Így a tagállamok kétféleképpen dönthetnek. Részben autonóm módon a tagállam eldönti, hogy folytatja ezt az utat, és teljes mértékben betiltja az eresztőhálókat, vagy pedig amennyiben nem alkalmazzák ezt a teljes tilalmat, akkor más útat is választhatnak, amely lehetővé teszi számukra azt, hogy derogációt kérjenek, és másfél éven keresztül körülbelül, tehát 2017 2017 közepéig átmeneti időszakban alkalmazhatják az eresztőhálókat, de ebben az időszakban is élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy amiről a bizottság is szól, hogy nincsen elég rendelkezésre álló adat az eresztőhálók negatív hatását tekintve. Elvégezhetik ezeket a tanulmányokat, adatokat gyűjthetnek azzal kapcsolatban, hogy az egyes fajta eresztőhálóknak milyen hatása is van az adott állatfajokra, védett állatfajakra, illetve a nagy vándorlófajokra, valamint szociogazdasági hatásvizsgálatot is végezhetnek a halászközösségekre vonatkozóan, és mindezeket az Európai Bizottságnak felterjeszthetik, amely aztán a tagállamoktól érkező hatástanulmányokat összegzi, és ezzel lehetőséget biztosít a bizottságnak arra, hogy szelektív módon tiltsa be az egyes eresztőhálókat, azokat a fajtákat, amelyeket valóban be kell tiltani, mert nagyon negatív a hatásuk a környezetre de vannak olyan eresztőháló fajták is, amelyek akár környezetvédelmi szempontból, akár szocioökonomiai szempontból megengedhetőek. Azt is a képviselők figyelmébe ajánlom, hogy az én véleményemben egy alternatív javaslatot fogalmazok meg, de természetesen ez a vélemény teljes mértékben eltér a bizottság eredeti javaslatától de nem volt más lehetőségem, hiszen vagy a teljes tiltást elfogadjuk, és ez nem tetszik ugye sem a frakcióknak, sem az érintett feleknek, a szakmai szervezeteknek, ezért egy alternatív formulát próbáltunk megfogalmazni, amely azért ugyanebbe az irányba indul, hiszen itt mégiscsak az ENVI szakbizottságban ülünk, vagyis ne alkalmazzuk azokat az eresztőhálókat, amelyeknek nagyon rossz hatása van a környezetre. Ez a fő célunk, de mégis mellékvonalként egy kicsit hosszabb időt biztosítunk az átmenetre. Nem biztos, hogy ez mindig jó egyébként, de az egyes tagállamoknak nagyobb szabadságot adnánk, és az eredmények lehet, hogy hosszabb idő múlva mutatkoznának, de ezzel lehetőséget biztosítanánk a kis halászközösségeknek, hogy folytathassák munkájukat és megélhetésüket. Köszönöm szépen, és most az árnyékjelentéstevők közül következnek Irász Garcia képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr! A bizottság javaslata az eresztőhálós halászat tilalmáról, amely gyakorlatilag egyik napról a másikra következne be, nagyon meglepő. Már csak azért is, mert a környezeti hatásokat nem nem vizsgálja meg kellően, hiszen vannak olyan halászati módszerek, amelyeknél eresztőhálókat alkalmaznak, még sincsenek káros hatásaik a környezetre. Galíciában például egy hagyományos halászati eszközt alkalmaznak, ezek kézzel készített eszközök, és konkrétan szardellát fognak ki vele, és ezzel a módszerrel nem veszélyeztetik az egyébként veszélyeztetett fajokat. Ilyen értelemben bizonyos esetekben az eresztőhálós halászat tilalma nem megalapozott, és ezen felül ez a galiciai halászok számára hatalmas károkat jelent, hatalmas veszteségeket jelent. Fontos, hogy ezeket a halászokat megóvjuk ettől. Természetesen mi is aggódunk a halálományokért, de ha egyszerűen csak egy kalap alá veszünk mindenféle halászati módszert és minden halászt, akkor ez szerintem nem helyén való. Hiszen vannak olyanok, mint ahogyan mondtam, amelyek nem veszélyeztetik az veszélyeztetett fajokat. Bizonyos tagállamok azt az álláspontot képviselik, hogy ezt a javaslatot vissza kell juttatni a bizottsághoz, hogy dolgozza azt át. Nincsenek, nem készültek megfelelő hatástanulmányok arra vonatkozóan, hogy a különféle eresztőhálók milyen környezeti hatást gyakorolnak a tengerekre. Emellett különbséget kell tennünk a nagy flották között és a kisüzemi eresztőhálós halászat között, hiszen a kettő teljesen eltér egymástól. Az Európai Bizottságtól eltérően mi úgy gondoljuk, hogy a kisüzemi, erősz, e, e, kisüzemi halászat esetében nincs alternatíva. Sok esetben kénytelenek eresztőhálókkal dolgozni. Szerintem itt tehát fontos differenciálni. Az Európai Bizottság javaslata ellentmond az arányosság elvének, semmiféle tudományos bizonyítékot nem látok arra, ami alá támasztaná a bizottság javaslatát, és mint ahogyan mondtam, az arányosság elve sem érvényesül. Ami a jelentéstevő javaslatát illeti, én támogatom őt akkor, hogyha a szelektív tilalmat támogatja, de szerintem itt mindenek előtt egy tudományosan megalapozott hatásvizsgálatra van először is szükség, nem szabad ezt delegált jogi aktusok révén a bizottságra ruháznunk. Van elég időnk, tehát észszerűen, körültekintően kell eljárnunk, és fontos, hogy tudományosan megalapozott hatásvizsgálat szülessen minden egyes halászati módszer tekintetében. Szerintem ez az egyetlen járható út. Grazie, Presidente. Io... Köszönöm szépen. Én szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját. Azt gondolom, hogy az ő jelentése nagyon jó, még akkor is, hogyha valamilyen formában azért ezt ki kell majd egészíteni a módosítások időszakában. A eresztőhálókra vonatkozó Európai Bizottsági Javaslat nagyon sok mindent nem tartalmaz, nem tartalmazza azt a listát, amely az eszközöket listázza, és ugyanakkor a korábbi időszakban megtörténtek olyan esetek, amikor az eresztőhálók alkalmazásával tiltott védett fajokra is halásztak az európai halászok. Éppen ezért fontos, hogy ezeket a védett falokat jobban védjük, de ugyanakkor nem értünk egyet azzal, hogy az összes eresztőhálót betiltsuk. Ez szerintünk aránytalan intézkedés lenne, mert nagyon negatív lenne a gazdasági hatása a halászatból élő közösségekre és a kis közösségekre úgy gondolom, hogy erőfeszítéseket kellene tennünk arra vonatkozólag, hogy minden igényt vegyünk, figyelembe tudjunk venni. Tehát részben azt, hogy a halászati ágazat igényeit szem előtt tudjuk tartani, más szempontból pedig a védett fajok védelmét is megoldjuk. Először is szeretném azt javasolni, hogy egy úgynevezett One Net Rule-t vezessünk be, akár 2017. június 1 -e előttre vonatkozólag is, tehát csak egy ilyen típusú hálót tarthassanak a halászhajón a halászok. Kicsit nehéz lesz a tolmácsok munkája, mondja az elnök. Itt a kis, nagyon sűrű szövésű eresztőhálók esetében kell szelektálni, tehát ezt a fajta hálót kell elkerülni. Az 50 mm-es szélességű, egy ilyen szemszélességű hálóknál húznánk meg ezt a határt. És végül ennek a javaslatnak nagyon negatív lehet a hatása a helyi ö, lakosságra, és ezért a halászati alap egy részét ezeknek a halászoknak az átmeneti, tehát az ő támogatásukra kellene fogla, foly, folyosítani, annak érdekében, hogy könnyebben át tudjanak állni az új rendszerbe. Itt egy derogációt lehetne tehát kérni, úgy, ahogyan azt a véleménykészítője is megfogalmazta. A célunk tehát az, hogy próbáljuk meg a különböző igényeket összehangolni. Köszönöm, Duncan képviselő. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a javaslat nem szolgálja a kitűzött célt. Pont. Évek óta hallhatjuk azt, hogy a közös halászati politikában a regionális megközelítés érvényesül majd, ez itt nem regionális megközelítés. Ez a kisüzemi, Egyesült Királyságbeli kisüzemi halászatot is befolyásolni fogja, ahol a lehető legnagyobb standardokat, normákat alkalmazzák már most is, és egyszerűen a kisipari halászokat teljesen ellehetetleníti ez a megközelítés, amely egy kalap alá veszi a kishalászokat és a nagyüzemi halázatot. Úgy gondolom, egy nagyon ügyetlen eljárásnak lehetünk a tanulja. Az Európai Bizottság egyetlen csapásra akarja megoldani a problémát, és nem végezte el az ehhez szükséges előzetes lépéseket. A különböző kisüzemi halászok és a nagy flották nem kezelhetők ugyanúgy, ezért az én frakcióm nem támogatja a javaslatot, vissza kell ezt dobni a bizottságnak, és Emlékeztetnünk kell az Európai Bizottságot arra, hogyha a regionális megközelítésről beszél, akkor annak megfelelően is cselekedjen. Ismerje fel a különböző természetét, a különböző régióknak különböző jellegzetességeit, hiszen máskülönben teljesen elveszíti a hitelességét az Európai Bizottság. Köszönöm. Okay, and now uh, I give the floor to Madame Meissner. És most Meissner asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Duncan kolléga most gyakorlatilag az állásfoglalásról nem is mondott semmit, illetve a véleményről, hanem csak az eredeti bizottsági javaslatról beszélt. Először is a jelentéstevőnek mondanám, hogy a szakbizottsági szöveg nagyon tetszik nekem. Úgy látszik, hogy látszik az, hogy ön ért a dologhoz, hiszen ha jól tudom, ön tengeri biológus. És hát természetesen a javaslatnak az alapja az, hogy megvédjük, megóvjuk a tengereinket és a biodiverzitást a tengereken belül, megvédjük a veszélyeztetett fajokat, ugyanakkor pedig azt akarjuk, hogy természetesen a halászati tevékenység is a továbbiakban is lehetővé váljon, illetve lehetséges legyen. Úgyhogy értem, hogy miért gondolja itt a többség úgy, hogy vissza kell dobni a bizottságnak a javaslatot, mert a halászokra tekintve nem arányos, és én is úgy gondolom, egy szerencsétlen megközelítésről van szó az Európai Bizottság részéről, mert egy általános tilalmat irányoz elő kivételek nélkül. Ez nem helyén való, hiszen azokat is büntetnénk ezzel, akik kisebb hálókkal dolgoznak, és akiknek nincs más alternatívájuk a kisipari halászat keretein belül, ahogyan azt hallhattuk is. Ön ugye skót, ha jól tudom, és ott is kisebb eresztőhálókkal halásznak fenntartható módon, ez teljesen rendjén is van, és fontos, hogy ez a továbbiakban is lehetséges legyen. Az északi tengeren nem szabad egyáltalán eresztőhálót alkalmazni, a földközi tengeren nagy eresztőhálókat alkalmaznak, amelyek eh, azt eredményezik, hogy sok-sok, eredményezik, hogy sok-sok bálna is elpusztul, itt nyilvánvaló, hogy tilalomra van szükség, ez rendben is van. Jónak tartom az SZND kollégák eh, javaslatát is, akik azt mondják, hogy egy átmenetre is talán szükség lenne, ahol talán pénzügyi támogatást is biztosítunk azok számára, akik az eresztőhálós halászatról átállnak egy újabb, másfajta formára. Tehát a földközi tengerben valóban szükség van a nagy eresztőhálók használatának tilalmára, Egyébként pedig jónak tartom azt a megközelítést, hogy szólítsuk fel a tagállamokat arra, hogy nézzék meg, hogy hol alkalmazzák a kisebb eresztőhálókat fenntartható módon, vagy legalábbis eddig úgy tűnt, hogy fenntartható módon használják ezeket. Ezt tüzetesebben meg kell vizsgálni. Hol vannak azok a területek, ahol a kisebb halászokat, illetve a kisipari halászokat teljesen ellehetetlenítené egy általános tilalom. Ezt meg kell vizsgálni. Én helytelennek tartom, hogy az Európai Bizottság mindenféle tudományos alap nélkül készített el javaslatát, ez is elhangzott az egyik kolléga részéről. Tudományosan megalapozott információkra kell támaszkodnunk, ez így járunk el egyébként is a halászat területén általában, ami például a halálományokat illeti, illetve a kifogható hal. Itt is így kellene eljárni. Azt hiszem, ezzel mindent elmondtam. Nekünk MB szakbizottságként oda kell figyelnünk a biodiverzitás védelmére is, és nem szabad úgy hozzáállnunk ehhez, mint a halászati szakbizottságnak például. Az irány jó, viszont más formába kell ezt önteni, és ilyen értelemben a mi szövegünk a kollégánk részéről jó, és ezt támogatjuk. Köszönöm. Rodríguez képviselő. Entendemos que la situación de nuestro sistema de pesca en... Köszönöm szépen. A halászattal kapcsolatos problémákat természetesen ismerjük, és ez a helyzet közvetve vagy közvetlenül visszavezethető az ipari halászat szubvencionálására is. Ez nagymértékben fenyegeti a tengereinket, ez a típusú nagy üzemi halászat. Néhány régióban még a jogszabályokat sem tartották be, Eh, pedig vannak harmonizált szabályok, de nem elég eh, hatásos az ellenőrzés. És ezért büntetlenül folytatták a földközi tengeren is ezt a nagyon káros halászati gyakorlatot. Az előző bizottságnak az volt a szándéka, hogy harmonizálja a jogszabályokat. Ezt mi üdvözöljük. Mindig is elleneztük azt a gyakorlatot, hogy jelenleg nagyon sok eh, jogszabályt megsértenek. A bizottságnak ezzel a totális tilalmával azonban nekünk is problémánk van, ugyanis ez a tilalom a bajok gyökerére nem talál megoldást. És eddig is kudarcot vallott minden ilyen törekvés, mert az illegális halászattal kapcsolatban az ellenőrzés hatástalan maradt. Itt a bizottság költségeket is okoz, és ennél fontosabb az, hogy nem tartják be a normákat. Egy ilyen teljes körű tilalom pedig nagy károkat okozna a kisipari halászoknak, őket is védenünk kell szétevónak hívjuk ezt Andalúziában, ezeket a kisipari halászok által használt hálókat. Ezeknek az alkalmazását meg kell engedni, mert e, szükség van valamilyen alternatívára a jelenlegi halászati modellekkel kapcsolatban. Ezért a jó gyakorlatokat támogatni kell, és szemben a, a nagy halászat közötti vállalkozásokkal a kisipari halászok, vagy kis halászok fenntartható módon halásznak, és ezt támogatni kell, ezt meg kell engedni. Ezért nem fogadható el a bizottság javaslata és végkövetkeztetése. Nem értünk egyet sem a mennyiségi, sem a minőségi következményekre vonatkozó megállapításaival a bizottságnak. Végig kell gondolni még egyszer ezt a tilalmat és tudományos tényekre, bizonyítékokra van mindenek előtt szükség. Óvnunk kell a kis halászokat, meg kell vizsgálni, hogy milyen kivételeket lehetne tenni a tilalmi szabály alól, mert ha nincs kivétel a kis sipari halászok számára, akkor ennek nagyon káros következményei lesznek korábbi tapasztalataink a halászat más területein is azt mutatták, hogy a szelektív eljárás sokkal jobb, mint minden ilyen totális megközelítés. Mi azt szeretnénk, hogyha a erőteljesebb és szigorúbb lenne az ellenőrzés eh, az EU-ban a halászati tevékenységre vonatkozóan. Másrészt viszont eh, védenünk kell a kisipari halászatot, eh, és természetesen a túlhalászat által leginkább fenyegetett fajtákat is védeni kell egy új rendelet tervezetre van szükség, amely erőteljesebb szankciókat, ellenőrzési mechanizmusokat tartalmaz, ugyanakkor védi a kisipari halászatot és a különösen veszélyeztetett falakat. Ez a fenntartható halászat érdekében szükséges. Köszönöm szépen, Eckhart úr. Köszönöm, elnök úr. Elnézést kell megkérdemlini Youngströmtől, aki most éppen a halászati szakbizottságban szól hozzá a dolgokhoz, ezért ez azt hiszem egy jó indoka, hogy kimentsem őt, ő a Shadow raportőr egyébként. Köszönöm a véleménykészítőjének, hogy kidolgozott egy olyan álláspontot, ami elég kifinomult. Nem csak azt mondjuk, hogy dobjuk vissza az egészet a bizottságnak. Ezért nagyra értékelem, amit a raportőr csinál, és Duncan úr megközelítésével is egyetértek. Nem új ez a vita egyébként. Az ENSZ e, határozata és a közülése, mert a 90-es évek elejé óta foglalkozott ezzel a kérdéssel. E, tudom, hogy a toriknak gondja van egyébként is a nemzetközi szervezetekkel, és nem akarom itt kiterjeszteni az ENSZ közgyűlés határozatait ránk is. De azt akartam csak ezzel mondani, hogy régóta vitatjuk ezt a kérdést, 92-ben már volt erről EU jogszabály. De gond az, hogy minden alkalommal, amikor jogszabályokról vitatkozunk, akkor látjuk, hogy egy teljes tilalom az nem működik. De másrészt, ahogy kezdünk eltérni a teljes tilalomtól, joghézagokat teremtünk, és akkor mindig teremtünk lehetőséget a visszaélésre is. Tehát itt nagyon egyensúlyozni kell, és gratulálok a raportőrnek, aki tényleg megpróbált ezzel a nem könnyű úton járni, de nagyon fontos, hogy így járjunk el. Még nincs döntés az álláspontunkról, de ezt mindenképpen üdvözöljük, hogy együtt dolgozzunk az előadóval, a többi frakcióval, és gratulálok Meissner asszonynak is ahhoz, amit elmondott a GUE és a SSD eh, is nagyon jó véleményt tártak eh, elénk, ezért eh, többet kell mondanunk, mint egyszerűen nem dobjuk vissza a bizottságnak. E, merészeknek kell e, lennünk, e, de nem az a legjobb válasz, ha most itt vagánykodva az egészet csak visszadobjuk a bizottságnak, és nem mondunk semmit. Olaszország a szemben indult kötelezettség szegés miatti eljárás, de azt hallottuk, hogy ezt az eljárást visszavonták. Nem tudom pontosan, hogy mi a helyzet ezzel, Úgyhogy erről tudna mondani valamit, eh, hogyha a bizottság úgy eh, dönt, hogy visszavonja ezt a kötelezettségszegési eljárást, akkor ezt miért teszi meg? Ez is nagyon érdekes, és még egyszer mondom, többet mondjunk, ne csak egyszerűen nemet. Grazie. E- Köszönöm szépen, és most megadom a szót Briano úrnak, aki ennek a javaslatnak a halászati szakbizottságban a előadója. Az, hogy itt az MV-ben és a Halászati Szakbizottságban is dolgozom erről a tém, ezzel a témával kapcsolatban, az talán hasznos lesz. Szeretném Marco Affronténak megköszönni a munkáját, már csak azért is, mert elolvastam az ő javaslatát, a véleménytervezetet, és egybeesik azzal, amit én ott javasoltam, és ezzel nagyjából egyetértenek a frakciók is. Jelentéstevőként is egy olyan javaslattal éltem, amelyet most még a úgymond meghallgatási fázisban van, mert a halászati szakbizottságban egy meghallgatást szervezünk, meg akarjuk hallgatni az új biztost is ebben a témában, hatásvizsgálatot akarunk készítetni, és így tovább teljes mértékben ellenezzük a teljes tilalmat, úgy, ahogyan azt a, abban a formában, ahogyan azt az Európai Bizottság javasolta. De ugyanakkor nagyon aggaszt bennünket az is, hogy egyesek azt javasolták, hogy utasítsuk el ezt a javaslatot, és adjuk vissza a bizottságnak módosításra. Szerintem a mi munkánk pont azt jelenteni, hogy dolgozzunk ezen az ügyön, és tegyük világossá ezt a helyzetet, úgy, ahogyan azt Marco a Fronte is javasolta négy javaslat, vagy négy lehetőség állt előttünk. Az első az, hogy megtartjuk a státuszkót, tehát a jelenlegi helyzetet. Ezt persze senki sem szeretné, az ökoszisztémák fenntarthatósága miatt. Volt még két köztes javaslat, amelyek nagyjából azt javasolták, hogy vizsgáljuk meg a különböző lehetőségeket, a különböző fajta eresztőhálókat, és a négyes javaslat pedig az volt, amit aztán végül a bizottság javaslat, ez, javasolt a parlament felé, ez a teljes tilalmat tűzte ki célul. Én inkább a köztes megoldásokat támogatom, ezen szeretnék tehát dolgozni. Vegyük figyelembe azt is, hogy Afronte úr véleménye nagyon pozitív alapvetően, van néhány kritikus pont azért, amelyen még el kellene gondolkodnunk. Annak érdekében, hogy működő képes legyen az új rendszer, és ne túl bonyolítsuk a helyzetet a halászok számára és végül majd mindenki úgy fog szavazni, hogyan szeretne itt a szakbizottságban. A közös halászati politikának az egyik alap gondolata a regionális megközelítés, és korábban beszéltek Galíciáról és más területekről is. Nos, hát ebből is az derül ki, hogy régiónként változó a helyzet, és régiónként is változik azt, hogy milyen fajta eszközöket, halászati eszközöket alkalmaznak, és annak milyen a hatása a halászatra helyi szinten. Ezért úgy gondolom, hogy a regionális megközelítés a helyes. A halászati szakbizottságban és itt az MV-ben is remélem, hogy közösen tudunk majd fellépni, és az Európai Bizottsággal együtt egy kiegyensúlyozott javaslatot tudunk majd a végén letenni az asztalra. Tehát a fenntarthatóságot, a környezeti szempontokat össze kell hangolni a kis közösségek halászatával. Köszönöm szépen! Grazie. Adesso la parola al collega Juaristia Baunz.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 ez bekövetkezne, akkor megfeledkeznénk a kis halászokról, a kis közösségekről. Ezért sokkal jobb lenne, ha szelektíven járnánk el, és csak, csak a környezetnek kárt okozó halászatot tiltanánk be tovább kell követnünk ennek a javaslatnak a sorsát. Én galíciai halászokat is képviselem, ott elég kiterjedt a kisipari halászat, ahogyan ezt már egy kollégám is említette, és ez egy olyan foglalkozás, ami az ott élők számákra létfontosságú, 12 méternél rövidebb eresztőhálót alkalmaznak, de nincs visszadobás. Elsősorban Szardíniát halásznak, adott konkrét területeken, semmi kárt nem okozva a környezetnek. Galiciai vizeken tehát kiterjedt ez a típusú halászat, és a parti halászat hát nagy függőségben van, csak ez a tevékenység biztosított megélhetést, és ott semmilyen széndiokszid emissziós károkozás nem történik ezen halászat miatt. Galícia partjainál és a belső vizeken folyik elsősorban a halászat, tehát még a, a folyókon, és ezért mindenképpen kivételt kell adni ennek a halászatnak az európai rendeletben. Figyelembe kell eh, venni az illetékességeket is. A spanyol és a galiciai kormányzat nem volt tudottan hatékony, nem szóltak hozzá igazán az ökológiai kérdésekhez, és nem reagáltak eddig eléggé a bizottság javaslataira. Köszönöm, Suica úr. Hvala vam lijepo. Najprije se želim zahvaliti Afronteu koji je izvijestio. A, mogu reći da sam... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az én véleményem is egybeesik Meissner képviselővel, nagyon könnyű az, amikor mindent megtiltunk, persze az is nagyon könnyű, amikor mindent a bizottság kezében hagyunk. Úgyhogy a mi feladatunk európai parlamenti képviselőként pont az, hogy kompromisszumra jussunk. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy a közös halászati politika regionális jellegű politika, úgyhogy regionális megközelítést is kell alkalmazni, hiszen végül is itt egy EU-s politikáról van szó, de regionális színezetben. A földközi tenger területén különböző fajta hálókkal dolgozzunk. Én az Adriai tengerről érkezem, tehát ott talán kevésbé érdekel bennünket ez a téma. De azért elmondanám, hogy tényleg fontos az, hogy a helyi halászok hogyan halásznak, milyen módszerekkel, de az is, hogy megőrizzük az ő tevékenységüket. Amennyiben egy teljes tilalmat vezetünk be, ennek nagyon negatív hatása lenne a kis közösségekre, a kis halászokra. Őket kell védenünk, és az ő problémáikra kell megoldást találnunk. Mi nekünk ugyanakkor itt az MV-ben meg kell vizsgálnunk az ökoszisztémák megőrzésének kérdését is, tehát csak a kompromisszum mellett tehetjük le a voksunkat, folytassuk a tárgyalásokat, és azt szeretném javasolni, hogy tudományos tanulmányokat végeztessünk el, ugyanis egészen más az, amikor politikai szempontból beszélünk, de, nincsen, de ez nincs tudományos szempontból megalapozva. Ezen kívül az is fontos, hogy a különböző fajta hálók között különbséget tegyünk, hiszen itt vannak különböző méretű halászhajók is. Én azt hiszem, hogy a párbeszéd a helyes hozzáállás, mert ez egy bonyolult helyzet. Grazie. Köszönöm. Most felmerült néhány kérdés a kollégák részéről is a bizottság felé Fabrizio Donatella következik a bizottság részéről. Köszönöm, elnök úr! Mindenek előtt szeretnék gratulálni a Fronti úrnak, a vélemény készítőjének. Nagyon intenzív szoros együttműködéssel, sok erőfeszítéssel próbálta meg összefoglalni a véleményében a különböző alternatívákat. Nagyon fontos eleme ez annak a munkának, amely az intézményekben zajlik ezzel a jogalkotási javaslattal kapcsolatban. Brian asszonynak is szeretnék köszönetet mondani, ő az Halászati Szakbizottság raportőre. Nehéz feladata lesz, mert ezeket a különböző elemeket kell majd összedolgoznia. A hozzászólásában nagyon sok pozitív elemet találtam. A bizottság számára rendkívül értékesek ezek az inputok, ezek a gondolatok, amelyek az eszmecsere során elhangzottak. És természetesen majd a javaslatról lefolytatandó tárgyalások, a tanács és a parlament egyeztetése is szempontjából is fontos, amit elhangzott. Szeretném most még felidézni azt, hogy több mint másfél éven keresztül nagyon intenzív hatásvizsgálatot végeztünk az Unióban a keresztő hálók alkalmazásáról. Ez a jelentés rendelkezésre áll, ez egy hozzáférhető nyilvános dokumentum. És most először készítettünk egy ilyen alapos elemzést és eh, tanulmányt, amelyben a halászat egy adott eh, ágáról tájékoztatjuk a közvéleményt. Más esetekben is meg kell fontolni, hogy ilyenre szükség van. Ez egy nagyon fontos eh, eleme, nem csak a jogalkotási javaslatok előkészítésének, hanem világos, hogy szükség van általános konzultációra, vitára az ilyen fontos kérdésekről. Tehát ez, ez gyakorlattá válik. A nyilvános vita, hatásvizsgálat, a tudományos megalapozottság, mert itt elhangzott, hogy még nincs megalapozva tudományosan az, hogy milyen környezeti hatásai vannak ennek a halászatnak. Tehát itt nagyon sok információ áll rendelkezésre most először ennek a konkrét eresztőhálónak a használatáról elhangzott, hogy vannak olyan elemek is, amelyek problematikusak eh, abból a szempontból, hogy kiterjed-e rájuk a hatály. Eh, itt, eh, hogyha egy általános tiralom, tiralmat tartalmaz a rendelet, ezt tagályosnak tartották. az, hogy mennyire fontos lenne a regionalizáció, ez az új közös halászati politika egyik fontos eleme. Tehát ez rendben van. De erről is még tovább kell vitatkozni, talán nem ma. A regionális szelektivitás kapcsán, ugye megnézzük bizonyos régiókat, területeket, ahol tudjuk, hogy az ilyen eresztő hálók használatát egy, alkalmazzák ugyan, de ez nem mindig teszi lehetővé azt számunkra, hogy a regionalizáció eloszlás koncepcióját teljes mértékben megvalósítsuk. Csak azt tudjuk biztosítani, hogy bármilyen kérdés kapcsán megnézzük, hogy ez milyen kockázatokkal jár, a veszélyeztetett és védett állatokra, sokszor nem csak a földközi tengerben, hanem a Fekete tengerben és az Atlanti óceánban is vannak olyan védett tengeri eh, emlősök, tengeri teknősök, amelyeket védeni kell. Hogy most eh, pontosabbaknak kell -e lennünk, hogy meg kell -e vizsgálni további konkrétumokat. Igen, a parlamenttel együtt ezeket a kérdéseket szeretnénk megvizsgálni, éppen a ma ismertetett eh, jelentés kapcsán. Ez sok érdekes elemet tartalmaz, ahol láttuk, hogy talán lehetőség van egy új megközelítés alkalmazásának most itt tartunk a vitában. Mi nagyon örülünk, hogy zajlik ez, a, az eszmecsere, és a Környezetvédelmi Bizottságban, itt az ENVI-ben és a Halászati Szakbizottságban is majd ugye az elkészült végleges jelentés nagy segítségünkre lesz. Elhangzott, hogy több információra, adatra is lenne szükség. Miután a bizottság benyújtotta a javaslatot, valóban nagyon sok plusz új információt kaptunk a tagállamoktól, az érintett szereplőktől, az eresztőhálóval folytatott halászatról. A bizottság szeptemberben írt a tagállamoknak, mert és kértük azt, hogy a hatóságok megerősítsék el sokszor csak informálisan hozzánk eljutatott információkat. Most világosá vált azóta, hogy az eredeti hatásvizsgálatból hiányoztak bizonyos elemek, és nem időben tájékoztatták a bizottságot bizonyos dolgokról, vagy a tagállamok nem tartották ezt fontosnak, vagy időben nem sikerült minket tájékoztatni, ezt most nehéz eldönteni. De egy dolog biztos, egyre több ilyen tevékenység tárul fel, minden nap új és új elemek derülnek ki, amelyek eh, azt támasztanák alá, hogy világosabb kereteket szabjunk az eresztő hálóval folytatott halázatnak. És a bizottság, ugyanúgy, mint a hatásvizsgálat esetében, a most nap mint nap érkező információkat szívesen megosztjuk az összes tagállammal, hogy lássuk tényleg ugyanúgy értelmezzük-e ezeket a tevékenységeket, a hatásokat, és az együtt eresztőháló alkalmazásával együtt járó kockázatokat. Remélhetőleg hamarosan Eh, rendelkezésünkre áll minden információ, és akkor leszünk olyan helyzetben, hogy kiegészíthetjük majd a korábban elkészült hatástanulmányt. Az egyik kérdésre, az, amit ő elhozott, hogy a bíróság elé vittük eh, kötelezettségszegési eljárással eh, Olaszországon. Nos, ez már 92-ben történt, akkor született meg az Európai Bíróság döntése, amiatt, hogy az olasz hatóságok nem alkalmaztak elég ellenőrzést, és nem monitoroztak megfelelően, az olasz jogszabályok hiányosak voltak, és ezért halászok illegálisan használhattak eresztőhálót. Ezt így döntött a bíróság. Olaszország felvállalta, hogy egy nagyon fontos cselekvési tervet készít el, és ezt már 2011-ben felvállalta. Ez a cselekvési te, ezt a cselekvési tervet később a bizottság kollégiuma is jóvá hagyta. Itt most az olasz hatóságok megfelelően ellenőrzik ennek a betartását együtt az Európai Bizottsággal. Mindennek az eredménye az volt, hogy Olaszország ellenőrzési tevékenysége jelentős mértékben javult a sok illegális halászat, amelyről nagyon sok információnk volt. Az olasz hatóságok is gyűjtöttek ilyen adatokat. Most ez az illegális tevékenység nagyjából megszűnt, vagy nagyon kismértékben folyik csak ezt, ez már összesen hasonlítható a korábbi nagy, nagyon kiterjedt illegális halászattal. Ezen kötelezettségvállalás hatására döntött úgy a bíróság, hogy lezárja a kötelezettségszegés miatti eljárást, és a bíróság ügyet, tehát úgy döntöttünk, hogy jó, Olaszország elindított egy eljárást, és gyakorlatilag a földközi tengeren nem engedik már meg ezt a halászatot a bíróság vitát lezárult, de tovább folytatódik az a politika, ami csak a legális eh, hálók alkalmazását engedi meg a földközi tengerben. Köszönöm. Affronte úr kapja meg a szót, hogy lezárja a vitát. Nagyon szépen köszönöm. Sok mindent szeretnék mondani, de nem akarok a következő napirendi pont eh, terhére beszélni. Van időd, mert azt így is úgy is el kell halasztanunk. Sajnos nincs itt ugyanis az érintett jelentéstevő. Jobb lett volna, hogyha előbb közli ezt, azért óvatosan bánjon a szavakkal. Ez egy olyan téma, amely elég komplikált, elég összetett, úgyhogy nagyon hasznos az eszmecsere ebből a szempontból, sok mindenen el fogok én is gondolkodni, ami a mai vitából derült ki számomra. Nagyon tetszett az is, hogy az elvégzett munka, ami egyébként nem volt könnyű, higgyék el, mégiscsak tetszésüket elnyerte. Az MV szakbizottság titkársága hatalmas munkát végzett, annak érdekében, hogy az én gondolataimat olyan jogi köntösbe öntsük, amely elfogadható. Az elhangzottakkal kapcsolatban lenne néhány gondolatom. Természetesen az összes felszólalást figyelembe fogom venni, Caputo képviselő néhány nagyon érdekes gondolatot vetett fel, már most azt tudom mondani, hogy biztos, hogy ezeket támogatni fogom, amikor módosítási szakaszba kerül a dolog, például az, hogy ne több ö, hálót vagy eszközt tartsanak a halászhajók a fedélzetükön, hanem csak egyet. Ez például nagyon jó gondolat. Az is jó gondolat, hogy támogassuk az átmeneti időszakban a halászokat a halászati alapból. Persze nagyon óvatosan kell fogalmaznunk, mert a halászati alap már nagyon sokszor visszaéltek, és ezért oda kell figyelni ennek az alapnak a kezelésére. De ugyanakkor szeretnénk segíteni a kis halászközösségeket, akiknek át kell állniuk az új rendszerre. Nagyon sok kolléga rámutatott arra, hogy ezekben az esetekben mennyire fontos az, hogy tudományos igényű háttérrel rendelkezzünk olyan adatokkal, amelyek mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt megbízhatóak. Az én javaslatom egyébként pont ezt célozza, ugyanis láttuk azt, hogy problémás volt az adatgyűjtés, hiszen a bizottság képviselője is elmondta, hogy már ugyan elkezdenek beérkezni az adatok, de csak most, pedig a javaslat már rég megszületett. Az én ötletem az az, hogy Mondjuk azt, hogy a derogációs időszakot használjuk fel tagállami szinten arra, hogy új adatbázist építsünk fel, tudományos igényű adatbázist, amely majd lehetővé teszi azt, hogy megmondjuk, melyek azok a halászati eszközök, amelyek valóban negatív hatásúak környezetvédelmi szempontból. Néhányan felvetették azt is, hogy szerintük jobb lenne visszaküldeni a bizottsághoz ezt a javaslatot, ezzel nem értek egyet. Nálunk van a labda, az Európai Parlament játékterén van a labda, el kell mondanunk a véleményünket, és onnantól kezdve, hogy egyébként elég erős kritikával illettük a bizottsági javaslatot, nekünk jutott az a feladat, hogy megmondjuk, milyen javaslatokat szeretnénk ehelyett látni. Tehát az, hogy visszaküldjük az egész javaslatot, szerintem túl egyszerű megoldás, nekünk az a feladatunk, hogy dolgozzunk és megoldásokat találjunk. Tudom, hogy a véleményben felvázolt út nehéz. Tudom azt is, hogy derogációs időszakot biztosítok, és ez problémás lehet, mert onnantól kezdve, hogy a tagállamoknak visszaadjuk a felelősséget a derogációs időszakban, nagyon könnyű megtalálni azokat a híres kiskapukat, amelyekben mi olaszok aztán eléggé jól szerepelünk. Úgyhogy kockáztatunk bizony, de ettől függetlenül nem szabad, hogy megijedjünk, mert hogyha azt szeretnénk, hogy a vég és a végállomás az adatgyűjtésen keresztül való helyes környezetvédelem, akkor ezen keres, ez az út szerintem egy jó mm, út ennek megvalósítására most vagyunk abban a fázisban, amikor megengedhetjük magunknak azt, hogy javaslatokkal álljunk elő, eszmét cseréljünk, és végül egy olyan véleményt írjunk, amely lehetővé teszi számunkra azt, hogy ENVI szakbizottságként elmondjuk azt, hogy mi hogyan vélekedünk erről a kérdésről, milyen eredményre jutottunk, hogyan tudjuk a maximális védelmet biztosítani a környezet és a védett fajok számára, anélkül, hogy túl erős hatással élnénk a kis halászatiból élő közösségekre, akik nem annyira rossz hatású eresztő hálókat alkalmaznak, és ráadásul az egész megélhetésük ezen áll. Tehát őket ne büntessük. Várom a módosításokat, nagyon tetszett ez a vita, megnyugtatott ez a vita, szerintem jó irányba haladunk, és remélem, hogy jó lesz a végső eredményünk is, mert utána majd Briano asszonynal el kell mennünk a halászati bizottsághoz, ahol szintén elég komoly vitákra számot, számíthatunk. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. És én most az ütemterve fogok emlékeztetni. Módosítások beterjesztésének határideje digitálisan. November 10-én 12 órakor a szakbizottságban, december 3-án fogunk szavazni, a halászati szakbizottság januárban ö, fog erről szavazni, és februárban fogunk, ö, fog plenáris elé kerülni ez a javaslat. Most pedig a 18-as napirendi pont következik, amelyet elhalasztottunk a következő szakbizottsági ülésünkre, ugyanis Danten úr elment. Úgyhogy majd ezt a különleges ülésünkön fogunk, fogjuk tárgyalni, ezt hétfőn Strasbourgban fogjuk megtartani. Köszönöm szépen, és lezárom a mai ülésünket. I don't, I don't